fel, hogy mutassa be a munkaprogramot. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, a kollégium üléséről érkezem, ahol megegyezés született a 2018-as